Okay. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, we were waiting, both of us. Kedves kollégák, itt vagyunk, és várjuk a többi kollégát Kosta asszonynal együtt, de hát nem akarnak megérkezni. De aztán még csak kezdjük el. 9 óra 10 perc van, elkezdjük a munkát. Rendben, üdvözlök mindenkit. A együttes ülésünkre. Öröm számomra az, hogy Kosta asszonynal egy ilyen közösen megtartott ülést tudunk levezetni. Üdvözlöm a Kulturális Szabizottság, illetve az ITRE Szabizottság jelenlévő képviselőit. Mielőtt még rátérnénk a szavazásra, engedjék meg, hogy elfogadjuk a napi rendet. Amennyiben nincsen megjegyzés a napirend tervezettel kapcsolatban, akkor elfogadottnak tekintjük a napirendet. Van-e valakinek megjegyzése erre az egyórás interkultúrülése nincs megjegyzés, akkor elfogadtuk. A rövid megjegyzéseim vannak csak elnökként. Emlékeztetek arra, hogy a weben követhető ez az ülés, és majdnem minden nyelven van tolmácsolás, kivéve négy nyelvet, Málta, ír, szlovén és nyelveken nincsen tolmácsolás. A szavazás következik. Kosta asszony fogja levezetni a szavazást a 2080-as módosítóig, és utána én átveszem majd tőle a 21-est kezdve. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy gördülékenyen és gyorsan menjen ez a szavazás. Úgy tűnik, hogy nem sok megjegyzés van. Tessék, Kostasz, hogy a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Buzek úr és öröm számomra az, hogy elnöke lehet ennek, ennek a közös utolsó ülésüknek az ITRA és az kult között, amikor elfogadjuk a kulturális iparág számára az EU politikát. Szeretném üdvözölni a kollégáinkat a két szabizottság, illetve a két jelentéstevőt is szeretném üdvözölni, akik kitűnő munkát végeztek. Én is azt mondom, hogy azonnal térjünk is rá a szavazásra, és remélem, hogy mindannyian elhozták a szavazókártyájukat. Most egy teszt szavazást fogunk levezetni. Kérem, hogy nyissuk meg a szavazást, zárjuk le, tesztelvén így a rendszert, rendben, rendben. És akkor rátérünk a szavazásra. Egyes kompromisszummal kezdjük. Ki támogatja az egyes kompromisszumot, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadtuk. 113-as módosító a következő oldalon, mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 127-es módosító következő oldalon mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 142 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 143-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum, ellene. Most rátérünk a 165-ösre, következő oldalon, mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 166 részenként az EPP és az SND kérték ezt. Első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Harmadik rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most rátörünk a 168-asra mellette ellene tartózkodik elutasítva, hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, 12-es kompromisszum következő oldalon, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, 239-es, elnézést mondja az elnök, I jump, I jump a page. <laughs> Túl sokat lapoztam, elnézést. 229 mellett elmélet tartózkodik, elfogadtuk. 190 mellett elmélet tartózkodik, elutasítva. 192 részenként az LCR kérésére. Mellett elmélet tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellett ne tartozkodik, elfogadtuk. Most 195-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 195 mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8 es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 218-as módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 219 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 221-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 232 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 233 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 234 mellette ellenet tartózkodik elfogadtuk, 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 14A kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 273-as módosító mellette ellene tartózkodik elutasítva, 247-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 248-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 16-os kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 279-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 280-as mellette ellene tartózkodik elutasítva. Most meg átadom a szót Buzek úrnak. Köszönöm szépen, Szilvia. Folytatjuk innen. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 290-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 297-es mellette ellenel tartózkodik, elutasítva. 23-as mellette ellenel tartózkodik, elfogadtuk. 306-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 307-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 308-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 317-es mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Néha-néha ellenőrizzük, 317-es. I close the vote. A szavazás lezárom. Elfogadtuk, nem százszerzelékosan, de elfogadtuk tehát esélyt adtam önöknek. 318-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 320 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük ezt is. Ez nem volt annyira egyértelmű. 320-ast ellenőrizzük, a szavazást lezárom. Elfogadtuk ezt is. 17-es kompromisszum mellette ellene, tartózkodik, elfogadtuk, 323 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva, a szoberén egyes módosító, és a 324-es módosító, bizonyára ismerik a szobeli módosítót, azt kérdezem, hogy van-e kifogásuk ezzel kapcsolatban, nincs, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 325 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 25-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 26-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 27-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 342 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 343 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 28-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 347 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 348 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 351-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 352 mellette, ellene tartózkodik elutasítva 349 mellette, ellene tartózkodik elutasítva 350 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 353 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 354 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 355-ös mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 359 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 360 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk ezt is. 30-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 29-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 31-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 371 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 362 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 373 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 374 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 32-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 386 és a 387-es együtt mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 388-as mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 388-ast. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 389 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 390 mellette, ellene tartózkodik elutasítva. 391-es mellette ellene tartózkodik elutasítva. Egyes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, hatos mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, hetes mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, nyolcas mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk, kilences mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk, tízes mellette, ellene tartózkodik, elut- elfogadtuk, tizenegyes mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 33-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 34-es módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 31 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 32-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 33-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 34-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 35-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 40-es módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 2-es szóbeli módosító, 41-es módosítóhoz kifogása valakinek van-e? Nincs. Mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 42-es, 43-as együtt, mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva a 44-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva a 45-ös mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk 46-os mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk 36-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk 56-os mellette ellene tartózkodik, elfoglaltuk 57-es két részben, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk ezt is. 37-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 59-es mellette, ellene tartózkodik elutasítva 61-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 63-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 38-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 64-es mellette, 64 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 65 mellette, ellene tartózkodik elutasítva 67 mellette, ellene tartózkodik elutasítva 69 mellette, ellene tartózkodik elutasítva 66 mellette, ellene tartózkodik elutasítva 70 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 71 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 73 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 74 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 75 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 77 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 78 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 39-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 87 mellette, ellene tartózkodik elutasítva 88 mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk 89 mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk 90 mellette, ellene tartózkodik elutasítva 92 mellette, ellene tartózkodik elutasítva 91 mellette, ellene tartózkodik elutasítva 93 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 96 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 95 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 97 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 94 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 98 mellette, ellene ellenőrizzük ezt, 98-as. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 99 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 100-as mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 101 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 102 mellette, ellene tartózkodik, e, elutasítva 104-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 40-es kompromisszum mellette ellene. Elfogadtuk a kompromisszumot, a végső szavazás következik. Név a szavazás, a szavazás megnyitom. And I close the vote. Great result. Congratulations to our co-reporters. Gratulálok a társjelentéstevőknek, nagyon kemény munkát végeztek. Nem volt túl könnyű a két szabizottság között megállapodni minden kompromisszumban. Gratulálok ezért a társjelentőtevőknek, illetve az árnyékjelentéstevőknek, és illetve a politikai frakcióknak is. Kosta asszony nagyon jól tudja, hogy klasztereket hoztunk létre az Európai Parlamentben, mert az Európai Bizottság igazából klaszterek alapján dolgozik, az alelnökök is ez alapján dolgoznak az Európai Bizottságban, tehát nekünk is ugyanezt kell tennünk az Európai Parlamenti munkánk során. Különös módon örülök annak, hogy a két szakbizottságunk munkája sikeres volt, és az eszmecserék gyümölcsözőek voltak. Mindkét eh, jelentéstevő rendkívül bátor volt, és ezért eh, értük el ezt a mai eredményt. Még egyszer köszönöm Kosta asszonynak azt, hogy osztott ebben a felelősségben. Me, thank you, Mr. Buzek. I would like also to... Igen, köszönöm szépen. Nagy megtiszteltetés volt ez számomra, és köszönöm szépen mind a két szakbizottságnak a közös erőfeszítést. Gratulálok a jelentéstevőknek, az árnyék jelentéstevőknek, illetve a két titkárságnak is szeretnék köszönetet mondani a támogatásért, és köszönöm szépen, hogy elfogadták ezt a jelentéstervezetet. Nem tudom, hogy a két árnyék jelentéstevő szeretne valamit mondani, ezután a kiváló szavazás után. Heller úr, hogyha gondolja kérem, kérem, hogy mindenki hallgassa meg Heller urat. Hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm, szeretném hangsúlyozni, hogy ez az első alkalom, hogy együttműködik a két szakbizottság, és azt hittük, hogy sokkal ellentmondásosabb és bonyolultabb lesz a helyzet. De azt hiszem, hogy nagyon jól működik ez a tandem, és ez csodálatos. Lehet, hogy nem ez lesz az utolsó alkalom, hogy együtt dolgozunk. Az első alkalommal létrehoztunk valamit, különböző iparágakat összefogva, elképzelhető tehát, hogy ez egy új ipari ágazat születését jelenti, meghaladja a pusztán gazdasági aspektusokat. Ez volt az első alkalom, hogy részét képezte ez az Európai Bizottság értékelő beszédének, tehát az elnök értékelő beszédének. Együtt dolgozunk már jó, idője, jó ideje, Inkább az ambíciókról szeretnénk beszélni, és nem pedig csak a pénzről. Valós pénzeket alokáltunk az FC-be, és ez nagyon-nagyon fontos lépés volt, óriási jelentősége van a közös jelentésünknek, szeretnék tehát köszönetet mondani mindenkinek, illetve szeretnék köszönetet mondani a saját munkatársaimnak, Nina Felugyinak, illetve Magan úr ö, irodájának is. Nagyon fontos lépésnek tartom azt, hogy a két szakbizottság együtt tudott dolgozni, és ilyen jó kompromisszumos megoldás született. Szerintem érdemes együttműködni. Köszönöm szépen. Io mi unisco innanzitutto al ringraziamento, ringraziamento al... Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, kollégáimnak, Hele úrnak, az árnyékjelentéstevőnek. Illetve a két szakbizottságnak is szeretnék köszönet mondani, hogy időt szántak erre. A siker, a szavazás sikere rendkívül fontos, és a, azt hiszem, hogy egyértelmű üzenetet tolmácsol az Európai Bizottság felé. Véleményem szerint a kreatív iparágak egy hosszú távú politika részét kell, hogy képezzék. Ez nagyon fontos a költségvetés szempontjából is. És ez már nem elképzelhetetlen. Szerintem nagyon fontos lépést tettünk előre, tehát hogy egy közös, kölcsönös kötelezettségvállalást tettünk, jó úton haladunk. Osztjuk tehát az alapelveket. A növekedés a legfontosabb, és azt gondolom, hogy mind emögött egy támogató közös vélemény van az egész parlament, támogat bennünket, nagyon fontosnak tartjuk a munkahelyeket, különösen a fiatalok számára. Eh, a fiatalok szakképzésére középfokon, de magas szinten felső fokon is utalunk, és ez egy kicsit, hát hogy is fogalmazzam, ez a, a gyakorlati valóság, mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, és azt kívánom, hogy sikerüljön előrelépnünk. Van még egy dolog, amit mondani szeretnék, ezzel fogom befejezni. A parlament már elfogadta a kis- és középvállalkozások támogatásával kapcsolatos anyagát, és ezen a szavazáson is felmerült a mikrovállalkozások témája, illetve a szellemi tulajdonjog, és így tovább. Tehát úgy gondolom, hogy a mostani esetben végre konkrétan is tudunk tenni valamit a szakbizottságok munkájával. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Most kihasználom a lehetőséget, hogy én is néhány szót szólhassak az anyanyelvemen, záró néhány összefoglaló szót. Megköszönöm Búzek elnök úrnak is, mondom, hogy nagyon kemény munka volt ez, és egyáltalán nem volt könnyű. Nem csak a, tehát egy kicsit transzverzálisabb, horizontálisabb megközelítést kellett alkalmaznunk, anélkül, hogy a specifikus pontokat elveszítettük volna. Megköszönöm az előadóknak ezt a munkát, ez nekik az önmunkájuknak munkájuknak hála, hogy így sikerült ezt elvégezni, az intellektuális tulajdonjog, az ágazatok, kreatív ágazatok és így tovább, azok is, amelyek nem állítanak elő kulturális javakat, illetve azok, amelyek kulturális javakat állítanak elő, szintén figyelembe lettek véve, és ennek a jelentésnek ez az erőssége. Én azt gondolom, hogy a két előadónak igaza van, nagyon erős üzenetet küld most az Európai Parlament az Európai Bizottság felé, és nagyon őszintén meg kell mondanom, hogy a 2011-es zöld könyv után, ugye emlékszik mindenki arra, hogy mi történt a múltban, egészen idáig tulajdonképpen nem vették figyelembe a mi javaslatainkat, sem a kulturális, sem az ágazati politikákban, pedig ez, a, ez Európa DNS-e, tehát erről ismerik fel szerte a világban, a kreatív kreatív gondolkodás, a kultúra, a materiális és immateriális örökség, kulturális örökség, és nem csak az ágazatokra emlékeztetek, az ipari szektorra, hanem a szociális gazdaságra, a harmadik szektorra, ahol nagy növekedést tapasztalunk, ahol bővülés van, és minőségi munkahelyek vannak, illetve magas szintű képzés valósul meg. Vannak olyan vállalkozások, amelyek nem delokalizálhatók, tehát ők gyakorlatilag az örökség részét képezik ezen az európai területen, és nagyon fontos hálózatok jöttek létre a régió között, amely, ahol a kulturális ágazatok gyakorlatilag képítették ezt a hálózatot, az intelligens növekedés megvalósult, és azt gondolom, hogy ez, egy, ez az anyag most egy újabb lendületet ad a bizottság felé, hogy tessék lépni, vegyék figyelembe a mi ajánlásainkat, az EFSI keretein belül is figyeljenek oda erre az ágazatra. Most már végre megvannak a megfelelő platformok, ez a mi közös vállalásunk, hogy itt történjen valami, és hogy sokkal jobban figyeljünk oda az szellemi tulajdonjogra. Ezt nem, nem a növekedés akadályaként kell tekinteni, hanem a versenyképesség eh, lehetőségeként, Európa eredetiségeként, identitásaként, eh, sajátosságaként tehát nagyon jó munkát végeztünk, szeretném megköszönteni az összes előadónak, árnyék előadónak, mindenkinek, aki segített bennünket, mind a két szakbizottságból, és mind a két titkárságnak is köszönetet mondok és arra kérném a Kulturális Bizottságban dolgozó kollégákat, hogy legyenek szívesek, fáradjanak ki a teremből, mert az ITRE szakbizottság most folytatni fogja a munkáját, és megköszönöm még egyszer az